Sok tekintetében, tehát a 24 óra eltelt, elteltével nem kaptunk ellenvetést, és ezért a 105-ös cikknek megfelelően elfogadottnak tekintjük e, ezeket az ajánlásokat, és a 2017. október 25-én a e, szövegek e, ezeket közzétesszük. És akkor most rátérünk a STÁSZ jelentésre. 2015. évi mentesítés, az EU általános költségvetése, Európai Tanács és Tanács. Megadom a szót